Meine Damen und Herren, liebe Kollegen! Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Hadd üdvözöljek mindenkit! Üljön le mindenki, kérem, ugyan még az előadói pulpitus nem állt föl teljes számmal. A beérkező repülőjáratok tudnék, ahogy magam is meg kellett tapasztaljam, kb. egy órával csúsztak, késtek, úgyhogy ez magyarázza azt, hogy nem jött még minden előadónk, ennek ellenére neki fogunk a munkának. Mai workshop műhely ülésünk témája a válság hatása és középvállalatokra. Európa számára rendkívüli fontosságú nap ez, meg a munkánk szempontjából is az, tudnilik, jól tudjuk, hogy a KKV-k képezik az európai gazdaság gerincét. A kis és középvállalatok adják a legtöbb munkahelyet, és hoznak létre legnagyobb számban újakat, és a KKV-k azok, amelyek részben nagyon innovatív és kreatív módon működnek, és bár nem jellemző, hogy globális módon szerepelnének, mégis jelentős erejét képezik az európai gazdaságnak, és a kis középvállalatok, ahogy nagyon sok kérdőív eredménye, meg vélemény kutatás eredménye mutatja, nagyon súlyosan, a leginkább megszenvedték akár a válság hatásait. Az Eurosambr, amely az Európai Kereskedelmi és Ipari Kamarák Szövetsége is készített egy ilyen véleményfelmérést, egy, egy a KKV körében, és ebben nagyon világosan kiderült, hogy az afelől panaszkodnak elsősorban a KKV-k, hogy a hitelfeltételek romlottak szempontjukból, a fizetési morál, még a közszektor részéről is, amely elve rossz volt sok esetben, még tovább romlott, ezért a csúszások egyre nagyobbak, és a veszteség kockázatok is egyre nagyobbak. A megkérdezett vállalatok vezetői úgy nyilatkoztak, szerint 30%-a a, a a 30 a tervezik csökkenteni beruházásaikat a belátható jövőben, azaz nem tudják fenntartani a beruházások szintjét. Csak 60 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy a foglalkoztatások, foglalkoztatok számát megkívánja tartani, 20% százalék pedig azt, azt várja, hogy előbb-utóbb el kell bocsásson embereket. Úgyhogy kritikusnak tűnik a helyzet, ezért helyén való az, hogy szakértőkkel konzultálunk, a mai napon. Két részre osztottuk az ülésünket. Az első körben arról tárgyalunk, milyen hatással volt voltak éppen a válság a KKV-kre. Három szakértő hallgatunk meg, akik életközeli helyzeteket ábrázolnak. Antonio Saraiva, az első előadónk, aki elnöke a nemzeti érdekképviseleti szervnek, a portugál ipari vállalatok érdekképviseleti szervének, aztán Maria Novák, aki az Európai Mikrofinanszírozási Hálózatban dolgozik, annak vezetője Párizsban, és úton van harmadik előadónk, a Svéd Vállalkozás Vállalkozói Szövetség elnöke. A második szakaszunkban, vagy második körben pedig ajánlásokat fogunk hallani, hogy milyen politikai döntéseket várnak el tőlünk, vagy javasolnak számunkra a szakértők, hogy e- a válság hatásait kezelni tudjuk. A második kör résztvevőit majd akkor mutatom be, ha neki fogunk. Először tehát meghallgatjuk a három előadónkat. Mindenkit arra kérek, kb. 10 perces előadást tartsom majd jelzem, ha kezd lejárni az idejük, és aztán kérdéseket lehet feltenni a hallgatóság köréből az előadóknak, és aztán nyitjuk meg a második kört. Meg is adom önnek a szót, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, önni a szó. obrigado, Presidente. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. No âmbito deste workshop... Em... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez a workshop két dologra koncentrál, amely roppant fontos az Európai Unió gazdaságának jelene és jövője szempontjából. Az első, hogy a válság milyen hatása volt a KKV-kra, másodszorban pedig, hogy mit tehetünk a jelenlegi helyzet javítása érdekében, illetve hogy hova kívánunk eljutni a jövőben. Nekem az első kérdésről kell beszélnem, erre kaptam felkérést, azaz a kis és középvállalkozások helyzete jelenlegi gazdasági válság közepette. A fő problémákról szeretnék szólni, amelyekkel szembesülnek minden nap életükben, főként annak tekintetében, hogy elmélyült a gazdaság és pénzügyi válság, illetve hát a világ számos részén nem beszéltünk még arról, hogy ez elmúlt volna. Először Portugáliáról beszélnék, a portugál helyzetről, és aztán ezt követően pedig arról, hogy mindennapi gazdasági tevékenységek során hogyan nehezítette meg a KKV-k életét a jelenlegi válság. Egy 2007-es felmérés alapján 363 ezer, 2008-as eredmények, 363 ezer cég üzemelt, működött Európában, több, közel 3 millió embert foglalkoztatnak, és több milliárdos forgalmat generálnak. A kis és középvállalkozások szerepe ebből különösen fontos. 10 európai cégből 9 KKV-nak minősül, és a munkahelyek kétharmadát is itt találjuk. Az Európai Bizottság adatai alapján Portugáliában a 27 tagból álló unió átlagának duplája az egyfőre jutó KKV-k száma. Ez persze nem jelenti azt, hogy a nagy cégekkel egyáltalán nem kell foglalkoznunk, csak a KKV fontosak. Nem, erről nincs szó. A gazdaságnak is meg magára kell találnia, akár csak a KKV-knak. Azonban fontos, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk ahhoz, hogy a kis és középvállalkozások tovább fejlődhessenek. Lássuk most a válság hatásait. A 2008-as válsággal megváltozott az azt megelőző növekedési tendencia. Ez a gazdaság szempontjából igen komoly kihatással járt. 2008-ban különösen nehéz helyzetbe került a portugál gazdaság. A pénzügyi válság hatásai már korábban is érezhetőek voltak, de már fogalmazunk úgy, hogy a korábbi negatív tendenciák csak tovább romlottak. A külkereskedelmi ügynökség adatai alapján 2008 májusában a GDP növekedése reál értékben csökkenni kezdett. 2008-ban nulla százalék volt a változás a 2007-es 1,9 százalékos növekedéshez képest a külső kereslet csökkent, fél százalékkal csökkent az export volumenben, a belső kereslet szintén lassuló tendenciáját mutatott 1,1%-kal 2008-ban, ami a korábbi évben ez 3,2% volt. Tehát láthatjuk, hogy a statisztikai hivatal 2004 és 8 közötti adatait vizsgálva a, kiegészítve a Portugál Nemzeti Bank és az Európai Bizottság e, adataival, láthatjuk, hogy a gazdasági mutatók, tulajdonképpen minden gazdasági mutató e, romló tendenciát mutatott, ahogy azt a dossziéban megtalálható táblázatból is kiolvashatják. Ezek az adatok kiválóan mutatják, hogy Portugáliát sem került el a gazdasági válság, nemzeti szinten is komoly következményekkel járt ez a globális válság. Jó néhány cég ment tönkre, zárt be, bocsájtott el munkásokat, csökkentek az adóbevételek, és ez természetesen szociális társadalmi következményekkel is jár, például a növekedő munkanélküliség ide tartozik, a családi jövedelmek, átlagjövedelmek csökkenése és a fogyasztás lelassulása. A társadalom egészét érintette a válság, de különösen keményen érintette a legkisebb, legérzékenyebb, legveszélyeztetebb cégeket, a KKV-k természetüknél fogva. Kisebbek, kev- gyakran kevésbé versenyképesek, mint a nagy cégek, kisebb mozgásterük van pénzügyileg, jogi adminisztratív keretek eh, is, változása is eh, nehezebben érinti őket. Első pont, finanszírozás. A KKV-kat különösen nehezen érinti az, hogyha a gazdasági tevékenység csökkenő tendenciát mutat, hogyha a hitelhez való hozzájutás eh, nehezedik, illetve ennek a költségei növekednek, az a KKV-kat különösen nehéz helyzetbe hozza, mert korlátozott pénzügyi lehetőségekkel rendelkeznek, és nem csak a válság során nehéz egyébként tőkéhez jutniuk, például a kezdeti szakaszban egy induló cég, éppen beinduló cég általában cash flow problémákkal küzdik, banki kölcsönhöz, hitelhez, kockázati tőkéhez, igen, körülményesen és csak komoly áron jutnak. Ez a válságos időkben különösen így van. A kezdeti nehézségek után <clears throat> javul a, általában egy KKV cég, KKV pénzügyi helyzete, majd amikor pár évvel később növekedésnek indul, akkor újabb stratégiai nehézségekkel szembesül. Nehéz kérdés, hogy meddig növekedhet egy kis vagy vállalkozás, és hogyha növekedésre adja a fejét, akkor pontosan mennyibe fog ez neki kerülni. A bank olyan kemény garanciákat követelnek ezektől a kis cégektől, amely gyakran ellehetetleníteni ellehetetleníti őket, és egyszerűen nem tudnak tőkehez jutni a további növekedéshez. A kormányzati tőkeinjekció, gazdaságban történt tőkeinjekció sajnálatos módon pont ezeknek a kis és középvállalatoknak a helyzetét nem nagyon javította az előbb említett okok miatt, tehát a kormányzati intézkedések nem járnak a kívánt eredménye a kkv szempontjából. A hitel garanciák, illetve a hitelbiztosítás szintén egy olyan terület, eh, ahol eh, különösen nehéz dolguk van a kkv KKV-knak. Az önkormányzatok és az állami cégek a jogilag megengedett szintén jobban is el tudnak adósodni, a KKV-k azonban nem. Például Portugálban 2008 második pénzügyi negyedévében a 97 és több mint 1000 nap telt el a teljesítés és a fizetés között az állami tulajdonú cégek esetében 91 és 146 nap között van ez a fizetési határidő. A kórházak esetében ez 90 és 700 nap között változott. Ezek a roppantul elnult fizetési időszakok lehetetlené teszik ezeknek a kis cégeknek, hogy úgymond megerőlegezzék ezeket a pénzeket a megrendelőknek, Arról nem is beszélve, hogy a kiállított számlákra az áfát be kell fizetniük az államnak, mielőtt befolyt volna bármiféle pénz az adott számlára. Sajnos ilyen a szabályozási keret. Azaz gyakran a kis és középvállalkozások előlegezik meg az áfát az állami költségvetésnek, mielőtt magából az állami költségvetésből kifizetésre kerülne maga a számla. Ez például egy olyan szabály, ami főként a kis cégeket rettenetesen hátrányos helyzetbe hozza, és sorolhatnám még, hogy a KKV-kat milyen új jogszabályokkal, administratív terhekkel lepi meg az állam. Nehezen tudnak felkészülni ezekre az új szabályokra, és sokkal nagyobb pénzügyi terhet rónak rájuk ezek a bürokratikus terhek, például egy új szoftver beszerzése. A bíróságok es ügyhátraléka miatt a bírósági eljárások roppant lassúak, így nehéz a követelések behajtása, ami további pénzügyi nehézséget jelent. A bíróságon kívüli e, perrendezés, e, illetve a békéltetés nem igazán működik. A környezetvédelmi jogszabályok komoly terheket rónak a KKV-kra, anélkül, hogy megfelelően tájékoztatnák őket előre. A piacokon pedig a tagállamok közötti különböző kereskedelmi korlátok nehezítik a helyzetüket a határon átnyúló kereskedelemben, a harmonizáció hiánya vagy nem teljes mértéke megnehezíti azt, hogy egy kis és középvállalkozás egy másik tagállamban szolgáltasson vagy oda szállítson. Vannak erre történő kezdeményezések, például a Szociáltesz Európa, de a, mindjárt befejezem, elnök úr, de ez a kis és középvállalkozások számára igen kedvezőtlen. Az különböző állami megrendelésekben nagyon nehezen tudnak részt venni ezek a kisebb cégek. Egész egyszerűen olyan várakozásokat, olyan feltételeket, feltételeket szabnak meg a tenderkírásokban, amelyeket nem tudnak teljesíteni az átlagosnál kisebb méretű cégek. Így nagyon potenciálisan igen jó jövedelmező szerződésekből, megrendelésekből zárjuk ki a KKV-kat, és akkor még nem is beszéltünk a szociális dömpingről, a környezetvédelmi dömpingről, és így tovább. A helyzetet csak tovább rontja az a tény, hogy nagyon jó néhány uniós tagállam <clears throat> gazdaságilag kevésbé fejlett, de az említett szociális környezetvédelmi dömping alkalmazásával versenyképesebbek, mint az úgynevezett régi tagállamok, főként annak kis és középvállalkozásai, és akkor itt még a, a nem vám jellegű vagy nem adó jellegű kedvezményekről nem is beszéltünk. Ez tehát azt jelenti, hogy a mai napig is nagyon kevéssé jellemző az, hogy a kis és középvállalkozások valóban nemzetközi eh, kapcsolatokat eh, tartsanak fenn gazdasági kapcsolatokat a munkaügyi eh, elvárások, munkaügyi követelmények, jogszabályok is igen komoly eh, pénzügyi és bürokratikus terheket rónak a kis és középvállalkozásokra, és a szociális jogszabályok mindenkit védenek, csak épp magukat, a vállalkozókat eh, sem. Például, ha tönkre megy egy vállalkozó, az jó néhány országban örök életére megbélyegzés, nagyon nehezen jut utána már pénzhez. Azt hiszem, hogy ezen kellene változtatni. Jobban figyelembe kell venni például a munkaerőpiacon is a KKV-k elvárásait, hiszen nem csak a termelékenységet kell javítani, hanem általában a foglalkoztatási képességüket. Kommen jetzt äh, zu Maria. Köszönöm szépen. A következő előadónk Maria Novák. Harmadik szakértőnk is megérkezett. Üdvözlöm. Pontus Braner Jemet, de először Novák asszony következik. Francia fogok beszélni, de angolul van a PowerPoint, úgyhogy könnyebb lesz így követni. Mainly on the, uh, about the French case. Elsősorban egy francia tapasztalatot szeretnék megosztani önökkel. Elnézést, franciára váltottam, és elsősorban a franciaországi helyzetről fogok beszélni, ugyanis Franciaországban található az egyik legrégebbi mikrofinanszírozó intézet, amelyet kb. 20 évvel ezelőtt hoztunk létre, és amely 20 éve 80 ezer hitelt tudott nyújtani a kis vállalkozásoknak, és 2,5%-os veszteséggel, és 65%-a szűnt meg ezeknek a vállalkozásoknak két év után, amiatt megfelel a francia átlagnak. Bizonyos törvényeket tudtunk megváltoztatni. Először is a bankok finanszírozzák egy részét ennek a hitelnek, a, ki, a helyi közösségek, az állam, illetve Európa. A következő dián először is azt szeretném megmutatni, hogy hogyan is néz ki a vállalkozói ágazat Franciaországban. 93%-át képviseli az összes cégnek, hasonlóképpen egy kicsit Portugáliához, és Franciaországban a vállalatok 50%-a egyáltalán nem rendelkezik fizetett munkavállalókkal. A következő dián azt szeretném bemutatni, hogy Európában eléggé hasonló helyzetben vannak az országok, bár minden adattal nem rendelkezem Európából, ezért inkább Franciaországra utalnék, de gyakorlatilag a vállalatok struktúrája hasonló nagyjából. A következő dián azt láthatják, amit rendkívül fontosnak tartok, a két tendenciát, sajnos nem lehet eléggé jól látni őket, de a zöld gör, a piros görbe az iparban ö, mutatja az a munkavállalók számának alakulását, ez lemenő ágban van, a zöld viszont felmenő ágat mutat, ez a szolgáltatások területe. És ez egyre kisebb és kisebb szolgáltató vállalkozásokat mutat, mert ebben nyilván nincs szükség nagy tőkére, nagy üzemekre és nagyszámú munkavállalóra sem. Ugyanez a tendencia erősödik meg az új technológiák fejlődésével, az új munkahelyek megszületésével, amelyek a környezetvédelemhez kapcsolódnak, a lakosság idősödésével, ami nyilvánvalóan összességében olyan politikát kíván, olyan foglalkoztatáspolitikát és szociálpolitikát, amely aktívabb. Ugyanakkor ez hatással van a kis ö, ö, vállalkozásokra, termelőegységekre a mikrohitel, amely úgynevezett posztipari ö, időszakot él. A válság hogyan hatott erre a helyzetre, amely most már 30 éve kialakulóban volt. Franciaországban 2009-ben ezer munkahely szűnt meg, és 600 ezer új munkahely született. Ez rendkívül figyelemre méltó tendencia, legalábbis Franciaországban szinte kis forradalomnak tűnt, ugyanis az előző évhez képest 72%-kal növekedett az új ö, vállalkozások ö, száma, a mikrovállalkozásoké pedig 142%-kal. Rendkívül fontos hálózat él itt, és rendkívül fontosak az okok, amelyeket felsorolhatunk. Például a válság, mivel fix fizetéssel rendelkező munkahelyük nem volt az embereknek, ezért kétenek lettek vállalkozókká válni. Háromszázezer ember került ebbe az új státuszba. 26 ezer azoknak a számok, akik a leginkább sebezhető területről származnak. Készítettünk egy tanulmányt, mennek eredménye azt mutatta, hogy a mikrovállalkozásokat sújtotta leginkább a válság, és átlag jövedelmük csökkent, a szegénységi küszöb alá esett, ami viszont nagyon érdekes, a mikrovállalkozók 80%-a továbbra is optimista, ami pedig rendkívüli helyzet pillanatnyilag hazánkban. Mit lehet tenni tehát? Azt gondolom, hogy ez a válság hazánkban arra mutatott rá, de nem lepne meg, hogyha ez így lenne más európai országokban is, hogy mennyire fontos a kreatív terület a piramis alján. Azt gondolom, hogy az európai kezdeményezés, amely a mikrohitelre irányult a növekedés, a, foglalkozás, a foglalkoztatottság céljából, pontosan előírja, hogy mit kell tenni, úgyhogy nagyon röviden utalnék csak arra négy pontra, amely a kezdeményezést takarja. Az első, hogy javítsuk az intézményes kereteket a mikrohitel számára, amelynek egyik legfontosabb része az, hogy bizonyos rugalmasság legyen a kamatok terén, ugyanis a mikrohiteleknél jelentős kamatokat kell visszafizetni, de nem szabad, hogy ez túlságosan nyomja a hitelt felvevőket. Aztán az is fontos, hogy lehessen kölcsönt fölvenni a bankoktól, és ehhez meg kellett például Franciaországban ö, változtatni a bankokra vonatkozó ö, törvényt. Aztán a pénzintézetek, a tagállamok pénzintézeteinek képviselőit kellett meggyőzni arról, hogy javítsanak ezen a ö, szabályozón. A második kérdés, ezen túl ö, sokat teendő még a szabályozók terén is. A legfontosabb egyrészt az, hogy a szociális védelem és a saját munkahely megteremtése között egyre szorosabb kapcsolat legyen, hiszen ez kéz a kézben jár együtt. Harmadsorban meg kell próbálni jobban kifejleszteni a segítségnyújtás, a tanácsadás ö, szerepkörét a vállalkozók ö, körül. Most ö, indul be egy kezdeményezés, egy úgynevezett Jázmin program keretén belül, a Regi főigazgatóság indította ezt be, ahol is kialakulóban vannak az európai mikrofinanszírozó hálózatok. Negyedsorban kiegészítő finanszírozási lehetőségek feltárása, az új mikrofinanszírozó pénzintézetek vonatkozásában ezek eléggé kicsik Európában, főleg azért, mert a jogi keretek nem teszik lehetővé, hogy növekedjenek. 2008-ban 20 millió eurót tett ki ezek finanszírozása. Az Európai Bank vonatkozásában, és azt hiszem, hogy 2010-ben az Európai Parlament 3 millióval növelte ezt az összeget meg. Decemberben, 2009. decemberében pedig 100 milliót hagyott jóvá a parlament négy éves időszakra. Összegzésképpen tehát úgy gondolom, hogy a mikrovállalkozás, a mikrohitelek kialakulása tényleg megfelel a gazdaság ezen új fázisának, amely egyre inkább megszabadul ipari jellegétől Európában, de azért arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy az a költség, ami 30 éve csökken, nem föltétlenül fog egyik napról a másikra növekedni. Úgyhogy meg kell találni az utat a kilábolásra, nem csak egy megoldást, hanem többet is. Franciaországban 20 évbe telt, hogy javítsunk az intézményes jogi kereteken. Azért tartott 20 évig, mert eredetileg önkéntes alapon működtek a dolgok, és teljesen ismeretlen volt ez a megközelítés Franciaországban. De az Európai Parlament és a bizottság támogatásával úgy gondolom, hogy sokkal gyorsabban megvalósítható mindez, és ennek valós hatása lehet ezekben a nehéz időkben. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb nehézséget nem az jelenti, hogy megfelelő hitelekhez jussunk, mert láthatták, hogy újra finanszíroznak minket a bankok, és ez különösebb problémát nem vet fel, kivéve, a banktörvény korábbi módosítása, mert ugye nem volt joga a banknak az ilyen jellegű finanszírozásra, de a mikrofinanszírozás nyújtó intézményeknek főleg saját alapokra van szükségük, amely lehetővé teszi azt, hogy egészen addig, amíg a kamat bevételek nem finanszírozzák az egész működését, addig segítsék ezeket a vállalkozásokat. A mikrohitelek vonatkozásában tehát nagyon fontos az, hogy pillanatnyilag a strukturális alapok nem teszik lehetővé azt, hogy a kamatot megtartsuk, és ez nem igazán segíti az intézményeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Novák asszony. Hallottunk Portugáliából és Franciaországból, most akkor Svédországba utazunk, északra. Nagyon örülök, hogy Branyel úr a Svéd Vállalkozói Fórum nevében itt van, közöttünk, átsadom önnek a szót. Köszönöm, örülök, hogy itt lehetek. Röviden beszélek a dolgok hátteléről, és aztán arról, hogy mit várhatunk, és végül szakpolitikai következtetéseket is levonnék. A folyamat közepén járunk, amely végén a régi és az új országok a globális integrációba egyre inkább integrálódnak. Egyre inkább szorosabban egyet, együttműködnek, nem csak észak irányban, hanem észak-észak irányban is az iparosodott országok. A szimulációk azt mutatják, hogy a munkaintenzív web ágazatok termelése 20-30 éven belül a kevésbé fejlett iparosodott országok irányába mozdul el. A Nemzetközi Valóta Alap eh, tanulmányai azt mutatják, hogy 95 és 2005 között négyszeresére, majd 2025-30-ig még ennek a duplájára eh, emelkedik. A munkavállalók globalizációnak való kitettsége. Ha tudás alapú gazdaságról beszélünk, akkor definiálni kell pontosan, hogy mi a nagy tudás, és hogyan lehet ezt gazdasági haszonnál alakítani. Ebben kis és középvállalkozások hasznos szerepet játszhatnak, erről is jó néhány tanulmány készült már. empirikus kutatások is bizonyítják, hogy a KKV-k ezen a téren roppant fontosak, nem csak az innováció szempontjából, gyakran radikálisabb az innovációs stratégiájuk és eredményeik, mint a nagy cégeknél. Ez a munkát foglalkoztatás növekedéséhez is vezethet, ahogy az ábráim, haláthatóak is és mutatják. Az Európai Globalizációs Tanács jelentésében vettem ezeket. Hogyha megvizsgáljuk ezt a grafikont, ahol termelés fel van osztva tőkeintenzív, tudásintenzív és munkaintenzív részre, akkor láthatjuk, hogy ezek aránya hogyan változik az elkövetkezendő években, legalábbis a várakozások szerint. Tehát a tudásintenzív termelés egyre inkább e- előtérbe kerül a munkaerő intenzív termelés kárára. Ez persze nem lesz könnyű, de a kis cégektől is sokat várunk e téren. Hogyha megnézzük a másik grafikont, akkor láthatjuk, hogy a, a kék legfelső görbe azt mutatja, hogy a képesítés kérdések hogyan javulnak. A középső a kevésbé képzettek eh, bérét mutatja, tehát a jövedelem eloszlás is egyre inkább egy nyíló oll, tehát a, a jövedelem ollósz is egyre inkább kinyílik az elkövetkezendő években. Az első grafikon bal oldalon azt kell, hogy mutassa, hogy a 30 legnagyobb svéd cég alkalmazásában állók száma hogyan alakult külföldön és hazai földön 75 és 2006 között. A sötétebb terület a svéd földön alkalmazottak száma, nagy aránya egyre csökken, Ez ma azért alakult így, hogy a svéd cégek versenyképességüket megtartsák. Ugyanakkor a, még a termelési termelő iparban is megfigyelhető, hogy a kkv esetében ez ellenkező, ez a tendencia a jobb oldali grafikon mutatja azt. Ez a különböző méretű cégekre került lebontásra, és itt minden méret esetében növekedés volt tapasztalható. Természetesen a szolgáltatási ágazat irányába történt elmozdulás elsősorban. Hogyan érintette a kis és középvállalkozásokat a válság? Az első adat azt mutatja, hogy hogyan látják a le, le, lehetőségeket, attól függően, hogy egy régi vagy egy most beinduló cégről van szó. A világos kék oszlop az innováció vezérelt gazdaságot jelenti. A legtöbb uniós ország pont ide tartozik a következő dia, ha kérhetném. teljesen más adatokra támaszkodik, mégis ugyanazokat az eredményeket adja. szerint a lehetőségek eh, tekintetében, illetve a növekedési potenciál tekintetében is igen eh, pessimisták a kis és középvállalkozások. Az alacsony várakozásokat a legjobban képzettektől kaptuk, ami igen negatív jel a bukástól való félelem egyre inkább nő, és a vállalkozók ez csökken. Amerikában hasonlóan pessimista képet láthatunk. 80, az megkérdezettek 85% azt állítja, hogy nem a legjobb most céget alapítani. 65% arról számolt be, hogy csökkent a forgalma, a jövedelme, a nyereségessége és az alkalmazottak száma. Ott húzzák meg az övet, ahol lehet a kis és középvállalkozások, elsősorban a kutatás és fejlesztés területén, és így a jövőbeni versenyképességüket teszik kockára a fennmaradás érdekében. Mit tehetünk tehát? Kérhetném a következő diát. Kereslet hiánya a fő probléma a makrogazdaság politika terén tendenciák javítás érdekében sokat tettek, de mikroszinten is sok mindent tehetünk, adózással és szabályozással. Az első dián azt láthatják, hogy mi a különbség a munkaerőpiaci védelem, illetve az új és kis cégek várakozásai között a jövő növekedési perspektívája tekintetében. Egyértelmű negatív összefüggés van, kozalitás, okokozati összefüggésről nem beszélnék, de mégis a kettő igen szorosan összefügg. Az adópolitika roppant fontos eszköz. A társasági adó verseny újra beindulni látszik Európában, de a társasági adó mellett az egyéb munkáltatókkal kapcsolatos adóterhek is igen magasak. Valószínűleg az országnevek eh, túl kicsik ahhoz, hogy elolvassák, ezért erről most nem is beszélnék, lépjünk tovább a következő diára. Fontosnak tartom, hogy a szakpolitikák minél szertágazóbbak legyenek, nem lehet csak például a munkaerőpiacsal foglalkozni, Egyre inkább a mikrogazdaság, mikroökonomiai szintre is le kell nyúlni. A tudás, a munkaerőpiac, az innovációs és megújulási képesség, illetve az adózás. Ez az a négy terület, amelyről most röviden szólnék. A kormányzat alatti finanszírozású kutatás és eh, fejlesztés növekedő tendenciát mutat, de még mindig nagyon sok a tennivaló ezen a, a téren. Eh, szinte soha nem elég az a pénz, amit kutatásra, fejlesztésre eh, költünk, és a kutatás és fejlesztés alapú vállalkozó kedv növelése roppant fontos, erre többfajta kezdeményezés van, például az egyetemek és a kutatóintézetek közötti kapcsolatok javítása. A szellemi tulajdonjogok terén jelentős előrelépés történt, ha már itt tartunk. A tehetséges embereket kell Európába újra visszavonzani és megtartani, főként más eh, verseny, más országokkal szemben a munkaerőpiacon rugalmasságra van szüksége elsősorban, megfelelő oktatásra, magas szintű oktatásra, és olyan rugalmas oktatási rendszerre, amely biztosítja a munkájukat elvesztettek átképzését. Kezdeményez, különböző ösztönzőkre van szükség, privatizációs intézkedésekre is. A nyugdíj megtakarításokat Eh, és arra eh, érdemes felhasználni, hogyha valaki erre igényt tart, hogy a, az által befizetett nyugdíjjárulékot az ő át vagy továbbképzésére fordítsa az állam. A KKV-król és vállalkozókedvről eh, beszél, miközben ez a következő felirat, ez felírás, itt a megújul, innovációsan megújuló képesség kellene, hogy szerepeljen. A, nagyon fontos az, hogy hogyan szabályozzuk például a, azt, amikor cégek tönkre mennek, a csődeljárások szabályozását is át kell gondolni. A, az állami ágazatnak, főként a szolgáltatási szolgáltatások szempontjából az állam nagy felvevője ennek a piacnak, át kell gondolni, hogy hogyan lehet versenyképesé tenni ezt. Az én hazámban például a különböző márkák építése, az internetes technológiák elterjesztése, az új típusú termékek iránti kereslet, gerjesztés, ez az, ahol tudunk segíteni. Az adózásról már beszéltem, a kockázat és a jutalmazás közötti egyensúlyt meg kell találni, például a veszteségeket következő évre át lehessen minni. Ez egy olyan adózási technika vagy adózás, politikai eszköz, amelyel a kockázatvállalási készséget tudjuk javítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A kérdések ide jött el. Itt van a lista, néhányan már jelentkeztek is. Tehát szokás szerint kezdjük a néppárti frakcióval aztán a szociáldemokraták, aztán az ALDE, zöldek, és a többiek következnek. A néppárt részéről elsőként Bastos képviselőtársam, aztán Féjó képviselő kapnak szót kérdésre. Köszönöm szépen, elnök úr. Hálás vagyok először is az előadóknak, hogy eljöttek a meghallgatásra és köszönöm, hogy ilyen világosan fogalmaztak, illetve fejtették ki a tagállami tapasztalataikat a válság hatásairól a KKV-kre nézvést. A kérdésem pedig a következő. Antonio Saraiva, honfitársamhoz intézem a CPI szövetségelnökéhez. A következő tehát. Portugáliában jól tudjuk, hogy a KKV-k súlyosan, meg, súlyosan élték meg a válságot, és egy konkrét probléma is adódott a nemzeti igazgatási rendszerrel, illetve a kormány azon döntésével kapcsolatban, hogy a fő ö, ö, beruházásokkal élt ö, a közszektorban, ahelyett, hogy a KKV-ket támogatta volna. Ezen túl a állami, állami megrendelések után borzasztó későn rendezik a számlát a, a költségvetésből, hatalmas csúszások vannak a számlaleadás követően, ez pedig nagyon nehéz helyzetbe hozza a KKV-kat, többek között a munkahelyek fenntartásában is. És a jogi rendszer is nagyon bonyolult és súlyos terheket ró a KKV-kre, egy csomó olyan bürokratikus dolognak kell megfeleljenek, amelyek, amelyek nehéz teszik működésüket. E-, ezen, mindezen tényezők között melyek nehezítik a KKV-k helyzetét. Ide sorolható még, tehát mint mondtam, a bürokratikus és a, adózásbeli nehézségek és bonyolult eljárások, a hitelhez való hozzáférés nehézsége. A CPI szerint ezen tényezők közül melyik súlyosbodott legfőképpen a válság hatásaként, és hogyan lehet orvosolni ezt a romló, ezeket a romló tényezőket? A másik kérdésem pedig a többi előadóhoz szól, ha a KKV-k helyzete oly sokat romlott a válság hatására, akkor a szokásos negatív tényezők közül melyikre volt a legnagyobb hatással? Tehát a sokféle negatív tényezők közül melyiket mutatja, melyik mutatja leginkább a válság hatását? Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy hogy inkább a közvállalatokat finanszírozta a, a költségvetésen, mint a KKV-ket támogatta volna. Ugye mindenképpen érzékelhető, hogy a költségvetés eleve korlátozott eszközökkel bír Portugáliában, és itt egy csomó infrastruktúrális beruházásra költöttek, repülőterekre, autópályákra, ezek élvezték a prioritást állami beruházások részéről, és a kkv bizony a sorhátújára sorul, sorul, Mi a kormányzat felé azt kommunikáltuk, hogy a, ezek a nagy beruházások, ha lehet, portugál vállalatokat, beszállítókat részesítsenek előnyben. Amennyire a jogszabályok megengedik tehát, a portugál KKV-k kell szerződjenek vállalkozóként. Az állami nagy beruházások gesztorai, ellenkező esetben munkahelyek fognak megszűnni, és általában a portugál gazdaság növekedése lassul. Ha emlékeznek a számadatokra, amiket bemutattam, látható, hogy a vállalatok jelentős hányada sorolható a KKV kategóriába, és mindenképpen biztosítanunk kell, hogy valamiképp a nagy beruházásokból, a nagy költségvetési pénzei valamilyen részben a KKV-knál kössenek ki. Két héttel ezelőtt léptem hivatalba, e, akkor éppen a bíróságok munkájának lassúsága és a hatalmas elmaradások, lemaradások jelentették a legfőbb gondot. Például a számlák után nem fizetés kapcsolatos perek is rendkívül hosszú időt vesznek igénybe. Ugye egyfajta kultúrában nőtte ki magát, hogy mindenki a lehető legkésőbb rendezi a számláját, és ebben akár ezernapos csúszások is körül szembesül a bíróság. A vállalatnak egyszerűen nincs, a cash, cash flow nem működik, megfulladnak a vállalatok. Ugyanakkor az áfát be kell fizetni, abban nincs kegyelem, tehát a vállalat még be sem tudta, a kisvállalat be sem tudta hajtani a, a kintlevőségeit, az áfát már fizeti, miközben a bíróságok munkája lassú, nem tudja a, a pereket lezárni. Ez lehetetlen helyzetbe hozza a KKV-kat. Tehát, mint mondottam, a, a közterheket fizetniük kell olyan tételek után, amelyek be sem érkeztek a számlájukra, és várhatóan nem is fognak. E, sőt, előre kell befizetni ők a társasági adó egy részét is. Ha a bíróságok gyorsabban működnének, akkor legalább a behajtató tételeket be lehetne hajtatni. És ez javítaná általában a, a pénzügyi fegyelmet is, a kifizetési fegyelmet. Ellenkező esetben folyamatosan módosítani a rendszert részintézkedésekkel, amelyek folyamatosan változtatják az egész szabályrendszert, és senkinek sem jók. Novák asszonyé a válaszadás joga. Igen, úgy hiszem, ahogy máshol is, Franciaországban is megszenvedték a KKV-k a válságot. És általában a kereslet visszaesését. Az autóipar területén például hatalmas volt a veszteség, és ezt a beszállító KKV-k is érzékelték. Amit a kormány tehet, hogy például segíti a bankokat a hitelkihelyezésben, hogy a KKV-k könnyebben férhessenek hozzá a hitelekhez. Működik egy KKV-k számára kiadott ombudsman is, ugyan sok panasz érkezett, hogy a vállalatok nem tudják fenntartani a cashflow-jukat. A helyzet pont olyan nehéz, mint máshol, ahogy portugál kollégám is ábrázolta azt. Sorry, uh, I think that... Uh... Azt hiszem, az említett tényezők közül több hazámra is érvényes, meg hát egy sor más államra. Túl nagy a bürokratikus teher, ez biztos. A jogrendszer is lassan működik, ez is helytálló állítás Svédországban. Ami a késletetett kifizetéseket illeti, ez részben a az közüzemeket, hát állami vállalatokon is múlik ez, meg általában sok esetben a nagyvállalatok is direkt szándékosan élnek ezzel eszközzel. És a közbeszerzési szabályokat is olyan nehéz betartani, hogy eleve már ez a, ez a késett kifizetés, meg a hitelfelvétele lehetetlené teszi a KKV-k indulását. A jogrendszer rendes működése, a bíróságok gyors működése alapvető fontosság, hogy a KKV réten lehetős helyzetbe kerüljenek. És bizonyos ágazatokban a közbeszerzési szabályok van, sincs nagy, nagy bizalom sok esetben. Úgyhogy ezek a tényezők ezeket Svédországban. Elnök, köszönöm. Folytassuk. Egyszerre két kérdésre adom meg a szót. Kérem, ne nagyon kommentálják a mondan a előadásokat, hanem a kérdéseket tegyük fel. Másfél percünk van egy-egy kérdés, Nagyon figyelmezetlenek vagyunk, mindig nagyon sokat csúszunk. Kérem, tartják magukat a szabályokhoz. Féra képviselő, aztán Karasz képviselők kapnak szót. Elnök úr, szeretnénk közelet mondani az eddig hallott előadások megtartóinak. A legutolsó hozzászóló szívemhez különösen közel a dolgokat mondott az adózásról, a munkerőpiaci rugalmasságról és a kutatás és fejlesztés fontosságáról. Az első vendégünk pedig a nagyon érdekes dolgokat mondott a KKV-k jelenlegéről. A hitel, a hitelhez való hozzáférés, a tőke rendelkezésre állása a kis és középvállalkozások számára különösen fontos. Stratégiákról beszélnek már sokan. Különböző országokban más és másképpen, miközben a KKV-k eh, bankkölcsönökhöz is alig tudnak jutni, így beruházásokat nem tudnak újakat eszközölni. <clears throat> Mit tehetnek az önök véleménye szerint az állami eh, és önkormányzati szervek a helyzet javítása érdekében. A pénzügyi rendszer támogatása elsősorban a KKV-kra kell, hogy irányuljon? Kitől kérdezte, amit kérdezett? Nem hallgat. Na, akkor ott már. Elnök úr, nagyon röviden csak. Köszönöm a hozzászólásokat. Két kérdésem volna. Az Európai Bizottság és Small Business Act-et tervez beterjeszteni. Ugyanakkor a tagállamok a hatásköre ennek végrehajtása. Milyen lehetőséget, milyen potenciált lát arra vonatkozom, hogy a Small Business Act milyen sikerrel járt egy olyan területen, amelynek a végrehajtása, mondottam, 100%-ig tagállami hatáskör. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez az alapelv, hogy Small Business First érvényesüljön, hol vannak ennek a fő akadályai, és a 2020-as európai koncepcióban mit kellene érvényesíteni annak érdekében, hogy a tagállamokban megvalósuljanak azok a követelések, amelyek révén a KKV-k működése javulhat. Kitől kérdezik, mondja az elnök, válasz a két első előadótól elsősorban. Oui, je, je suis pas sûr de, de, de pouvoir répondre à toutes les questions. Non, nem tudom, minden kérdésre válaszolhatok-e. Az elsőre annyit, annyiban reflektálnék, hogy az államtól olyasmit várunk, amit nagyon nehéz megtenni. Egyrészt, hogy több hitelt biztosítson, másrészt az eladósodást elkerülje az állam. Hát azért, hogy nehéz a feladványnak megfelelni, mert a gazdaság eleve nehézségekkel szenved, nehézségektől szenved, mert hogy kicsi a kereslet, gyenge a kereslet. Tehát mindenképpen nagyon nehéz ez a képlet, nehéz a feladat. A saját ügyfeleimet tekintve például, ahol is a, a kereslet lanyhulása miatt a piacon körültekintőben kell mozogni, mint korábban. Nem szabad eladósodni hagyni a vállalatokat sem. Azt hiszem, hogy ami a Small Business Act-et illeti, minden, ami a kisvállalkozások irányába mutat, rendkívül fontos, hiszen látták három ország esetében is, szemben azzal, amit az ember hisz, már nem vagyunk nagyipari gazdaság. Az európai vállalkozások zöme nagyon kis vállalkozás, úgyhogy mindaz, ami ezen kis vállalkozások létrehozását, fejlesztését segítheti, a gazdaság fellendülése irányába, a növekedés és a foglalkoztatottság irányába mutat. Köszönöm. Azt hiszem, egyik alapvető probléma az, túl sok hitelfinanszírozás történik Európában. Ugyanakkor több magánbefektető kellene, hogy kiegészítse az intézményi hiteleket. És persze a kormányzat is beléphet ilyen válságok esetén, különféle garanciákat biztosítva, hitel, garanciákat bizonyos megkötött határidőkre. Ilyen lépések születtek is, és ez némileg lazíthatná ezeket a hitelkorlátokat, például exporthitel támogatásokat segíthetne elő a kormányzati garancia. Ám és a, a a, a piac működésének hibáit kellene, hogy kiküszöbölje a kormány. Elsősorban az nem feltétlenül jó ötlet, hogy, hogy állami támogatásokat nyújt, nyújt a kormányzat. Ennél helyén valóbb, hogyha magánintézmények töltik be ezt a szerepet, és nem a közvetlen állami beavatkozás. Em relação à obtenção de crédito, eu reconheço que deve ami a hitelre vonatkozó kérdést illeti. Azt gondolom, az idén is túl kell lépnünk azon, hogy csak a hitel támogassuk. A portugál kormány 2009-ről 2010-re kiterjesztette ezt. Mi azt mondjuk, hogy Óvatosan kell bánnunk a pénzosztogatással. Alaposan elemezni kell a helyzetet, mert lesznek olyan vállalatok, amelyek nem fogják túlélni ezt a helyzetet, mert nem alkalmazkodtak hozzá. Ha egyszerre és egyformán támogatunk minden vállalkozást, akkor az torzítja a versenyt, és ez nem jó. Továbbra is azt akarjuk, hogy a piac saját feladatát és szerepét betöltse. De minden iparág más és más. A támogatást egyértelműen kell irányítani, és, és gondosan figyelemmel követni. Oda kell irányítani, ahol átszervezése lehetőség van, vagy struktúraváltása, ahol a jobb technológia többletértéket tud előállítani. De nem csak a pénzre van ehhez szükség, hanem innovációra, új piacokra. Úgyhogy minden egyes vállalkozást és ágazatot alaposan elemezni kell. Káresz úr második kérdését illetően. Nyilván minden segítséget üdvözlünk, ennyit tudok. Köszönöm szépen hozzászólásokat. Pervans Belesz, Beres, aztán Konfederáti, aztán Ole Schmidt, Swift Burn a frakciók nevében, aztán megint a konzervatívok jönnek. Karin Alvarez a szocialisták közül, Konszári, és én a végén zárom a sort majd. Pervans. Köszönöm, elnök úr. Én szeretnék visszatérni erre a small, ugyanis úgy gondolom, hogy ott már Karász kollega kérdése nagyon fontos számunkra, jogalkotókra itt, végezetül önöknek, illetve a három hozzászólónak tenném fel a kérdést. Meddig gondolják azt, hogy szükség van megerősíteni ezt az eszközt európai szinten. Ugye kritikus dolog az, hogy a ö, kis ö, vállalkozások hozzáférhessenek ö, az állami ö, piachoz képest. Második kérdésem. Ami a kihívást illeti, a, amikor azt mondjuk, hogy KKV-k, nem gondolunk a mikrovállalkozásokra, ami hiba. Hiszen ők is ide tartoznak, amikor arra gondolunk, hogy nagyon nehéz hozzáférniük az e fajta finanszírozáshoz. Tehát ez az ágazat hogyan reagált a válság szociális hatására? Hogyan tudott a nagy vállalatokhoz képest amortizálni valamennyit a válság sok hatásából? A KKV-k ugyanis nagyobb mértékben őrizték meg munkavállalóikat. Mert ugye vannak olyan munkavállalók, akik a nagyvállalatoknál betanulnak, aztán amikor a piac nehézségekbe ütközik, elkerülnek onnan, és aztán átkerülnek a KKV-khoz. Tehát a KKV-k szociális központból amortizálóként jártak el kinek szól a kérdés, az első és a második, az első a hoz a második pedig, hát pff, nem tudom, válasz. Koferáti. Koferáti úr, egy percben. Kérdésem Szarajba úrhoz, és Prána úrhoz intézem. Nehezen eltetni a neveket, de biztosan érték, hogy kire gondoltam elnézést. Tehát, kérdésem a következő. Hazámban a kisvállalatok történelmi adottságoknál fogva részét adták, és részét adják a teljes ipari rendszer, termelési rendszer rugalmas voltának. Sok esetben a nagyvállalatok, amikor nehézséget szenvedtek, akkor a kisvállalatok ugrattak be helyettük, és kiegészítették a gazdaság problémát, azonban ez, ez esetben most a válság alatt nem ez történt. A kisvállalatok nem tudtak tehát. Nem tudták kiegyenlíteni a gazdaság csökkenését. Ugyanakkor nem azonosan reagálnak mondjuk a, a ipari termelők, ipari vállalatok, kisvállalatok, beszállítók és a nagy hozzáadott értéket adó kisvállalatok. Ugyanakkor a kormányjal való kapcsolatokat illetően ön szerint van-e haszna annak, ha kapcsolatokat építenek ki a vállalatok között, a kisvállalatok között, akik ugyanabban az ágazatban dolgoznak. Ugye nyilván a közigazgatás kapcsolatokat tart velük fenn, de hasznos-e az, hogyha arra ösztönzik őket, hogy hálózatokat építsenek ki egymással, hogy a kritikus tömeget elérjék együttesen, akár kutatásfejlesztési pénzeket is közösen megpályázva, megszerezve. Novák asszony, kérem válaszoljon pervansnak. Talán az első kérdéssel kezdeném, hogy határozott igennel válaszoljak. Úgy gondolom, hogy válságos időkben még inkább szükséges a hálózatok kialakítása, hogy megerősítsük a kis vállalkozásokat. Látom ezt a KKV-knál, illetve azok szintjén, akiket abban akarunk segíteni, hogy létrehozzanak ilyesmit. És ilyen franchise rendszereket szeretnénk tudni segíteni, létrehozni náluk, hogy a kutatás, fejlesztést támogathassuk, és nagyon egyszerű kis vállalkozásokat hozhassunk létre, amit aztán kiterjeszthetünk a szükséges továbbképzés segítségével. Mindenképpen úgy gondolom, hogy nagyon jó időpillanat ez ahhoz, hogy a 19. századi ö, mm, tapasztalatokat itt kamatoztathassuk. Perez asszony kérdésére a Small Business Act vonatkozásában azt tudom mondani, hogy ez fontos, nyilvánvalóan rendkívül fontos, hogy segíteni kell az állami ö, piachoz ö, való hozzáférést. És úgy gondolom, hogy főleg Franciaországban a KKV-k igenis ö, felvállalták ezt a szociális ö, amortizációs ö, szerepet, mert talán nem annyira érintette őket a válság, talán kevésbé kellett elviselniük azokat a következményeket, amelyek a, a, az áthelyezésekkel jártak együtt az iparákban. És még akkor is, hogyha kellett elbocsátaniuk embereket, ugyan statisztikai adataim nincsenek erről, amelyekkel segítségével pontosan válaszolhatnék a kérdésekre, de azt gondolom, hogy a KKV-k, a mikrovállalkozások, először a mikrovállalkozások, majd a nagyobb KKV-k azok, amelyek a piramis szolíd alapját képezik, és amelyen nyugszanak azok a nagy vállalkozások, amelyek aztán a válságot a legjobban elszenvedték. Köszönöm. Tentando ser rápido, a pergunta que colocou o Ferrati Igen, köszönöm. A kérdése csak Olaszországra vonatkozik? Portugáliában a kis és középvállalkozások nem szívták fel a nagy cégek által elbocsájtott munkaerőt, egész egyszerűen ne áll ez módjukban, nincsenek meg a forrásaik arra, hogy új alkalmazottakat vegyenek fel. Sőt, maguk is inkább hozzájárulnak a munkanélküliség növekedéséhez. A munkanélküliségi válság tekintetében nem a megoldás részét képezik a KKV Portugáliában sem. Az egyetlen kiút, mi egyébként Portugáliában megpróbáltuk már ezeket a cég csoportokat vagy láncolatokat létrehozni, hogy egymáshoz jobban kapcsolódjanak. Nos, ez más fajta kis- és középvállalkozásokra is kiterjeszthető és kiterjesztendő. Tehát, hogyha például valaki csapokat gyárt, egy kis cég, akkor fontos, hogy több céggel tömörülve egész fürdőszoba felszerelést kínáljanak együtt egységben az erő, mint mondják, ez különösen igaz a kis és középvállalkozásokra együtt sokkal inkább tudunk szembenézni a kívásokkal, mint külön-külön. Äh, Köszönöm. Ahogy az elhangzott korábban, a Small Business Act roppant fontos. A munkaerőpiaci politikák kritikus eszközök annak biztosítása érdekében, hogy a gazdaság ne eh, valahogy kilábaljon a jelenlegi helyzetből, amikor is rengeteg a munkanélküli. Azt hiszem, hogy ez tipikusan egy olyan helyzet, amikor egymástól sokat tanulhatunk, ha körbenézünk Európában. Az együttműködés igen fontos a kis cégek, főként a mikro cégek számára különösen fontos, hogy a hangjukat meghallják. Egy olyan regionális normarendszert vagy vállalkozói kultúrát kell létrehozni, amely ezt lehetővé teszi. Óriási különbségek vannak a régiók között, a vállalkozó kedv és a, a cégalapítási kedv tekintetében. A válság kiváló alkalom arra, hogy változtassunk a dolgokon, hogy új dolgokat kezdjünk el, például új hálózatokat hozzunk létre. Köszönöm. Hatan kértek még szót kérdésre. Két-hármas körbe adok meg szót. Kérem, egy kérdést egy embernek tegyenek föl, és kész. Ole Schmidt. I'll try, but I will okay. fail. Igyekszem, de szerintem nem fog sikerülni. Mert egy általános kérdésem volna. Az egyetlen senki sem ez látszik, nagyon szeretné a globalizációt, a globális piacokat. Davosban egy nagyon kemény kijelentés született a francia elnök részéről. Hármukhoz intézem a kérdést. Vajon a globalizáció és a globális piac fenyegeti-e az európai KKV-ket? És Raymond úr azt mondta a végén, hogy a rugalmas munkaerőpiac kapcsán felveszem, és aztán kirúgom. Az amerikai modell, nem az európai modell. Európában majdnem egy, egy szitokszó ez a, ez, a, ez a fajta nagyon rugalmas munkavállalás. Brauner úrnak intézte a kérdést szerintem, mindeketlen svédek, úgyhogy mondjuk azt, hogy őt kérdezte. Swinburne úr, asszony, köszönöm. Wellsben a munkavállalás, munkavállalás 90%-ánál többen is KKV-knál dolgoznak, és úgy tűnik, hogy a KKV-k kicsit jobban jöttek ki a válságból, mint a nagy a nemzetközi cégek, amelyek elbocsátottak embereket. Ugyanakkor a hitel nagyon nehezen hozzáférhető a KKV-k számára, és különösen az új vállalatok számára, nem úgy, mint Franciaországban, nálunk szinte lehetetlen az induló tőkét hitelezni bankoktól. Ugyanakkor a bankok nálam kopogtatnak, hogy, és panaszkodnak a lobbisták és a bank lobbistái, hogy, hogy nincs elég kereslet a banki termékek iránt. Ez ellenmondásnak tűnik. Mit, milyen módon lehetne egyszerűsíteni a KKV hitelfelvételét? Van-e közösségi vagy tagállami alapok, mint például az EIB-nak egyfajta társfinanszírozása, a garanciák, swap eszközök, banki termékeket hogyan lehetne elősegíteni, amelyek a válság idején segítenék a KKV hitelhez Köszönöm szépen, Novák asszonyhoz intézte a kérdést, Karenc képviselőtársa ami a szó. Thank you very much. I'll try to be brief. Köszönöm, megpróbálok rövid lenni, ahogy azt minden politikus mondja. A kérdésem Szerejva úrhoz intézném. Lettországban hasonló a problémák, mint amit ön említett, a cashflow problémája a KKV-knál. A, nem fizetnek időben a megrendelők, miközben az adó hatóság követeli a, a még meg nem kapott bevételre befizetendő adó, adókat ez egy ördögi kör. Ön szerint ez országspecifikus, vagy sem, és ha igen, akkor hogyan oldható meg? Branham úr, köszönöm. A globalizáció, mint leállt volna, szünetelne. Ám szerintem újra fel fog gyorsulni. Nem sokára még hozzá. Vajon ez inkább fenyegeti-e a KKV-kat? Szerintem nem, sőt, épp ellenkezőleg lehetőségeket kínál ez a folyamat. Az azonban, hogy ezeket a lehetőségeket megragadják-e sikeres üzleti ötletek formájában, az bizony nagyban függ a szakpolitikáktól, amelyekről dönteni kell. Említették ezeket a szakpolitikai területeket. És alapvető fontosság, hogy a KKV-k ez irányba indulnak el, ellenkező esetben a munkahely nélküli növekedés jelenségét fogjuk tapasztalni. Tehát a gazdaság ugyan növekszik, de munkahelyeket nem teremt. Novák asszony? Um, Ami a finanszírozást illeti, illetve azt, hogy milyen fajtára van szükség, hát nyilvánvaló, hogy mindenfélére szükség van, mindenféle vállalkozás segítésére, mindenféle pénzügyi szolgáltatásra. Egyetértenék azonban azzal, hogy a jelentős pénzügyi szolgáltatások a válság során a tőke, a saját tőke, és ezt igenis jobban ki kellene fejleszteni, nagyobb mértékben és minden téren. Köszönöm. A kérdés az volt, hogy jellemzően minden országra. Hát azt nem lehet kérni a vállalatoktól, amiük nincs. És hogyha az embereket arra ösztönözzük, hogy lassan fizessenek, akkor nyilván az adó befizetésben, az adóerőleg befizetésben, az áfa befizetésben is késedelem lesz. A bankok miért ne adhatnának kifizetésre pénzt a vállalatoknak? És miért ne fizethetnének helyettük? Ugyanis Több likviditást lehet esetleg így injektálni a rendszerbe. Lehet esetleg megállapodást kötni a bankokkal az áfa befizetésre. Schmidt úr felvetése közül az egyik legfontosabbat elfelejtett, ezt a Higher is Fire. Ez nem azt jelenti, hogy a monetáris rendszerben, a monetár unió belül valami mást kellene tennünk. A szerkezetváltás rendkívül fontos, a prosperitás is annak érdekében, hogy a források olyan területekre kerüljenek, ahol magasabb a hatékonyság, és ahol talán a jövő reménye található. Úgyhogy a munkaerőpiac intézmények, az átképzés, az ösztönzés az egyének számára talán a megoldás kulcsa. Köszönöm. Végén. A végén a szocialista frakcióból két képviselőtársasszonyom, a képviselőnő Álvarez és Konszáre kollégák. Köszönöm, elnök úr, köszönöm én is a meghívott előadók által elmondottakat. Majdnem mindenki említette már azt, hogy milyen nehéz a tőkéhez, hitelhez, kölcsönhöz való hozzáférése a kis és középvállalkozások részére. Novák asszonyhoz intézném a kérdésemet. Ami az Európai Beruházási Bankot illeti, ön szerint a e, működési feltételeit hogyan lehetne változtatni annak érdekében, hogy a KKV-k finanszírozásának helyzetén javítson. Kiitoksia. Minullakin on kysymys tähän saantiin. Nekem is lenne egy keresetlen kérdésem kölcsönökkel, hitelekkel kapcsolatban. Finnországban, az én hazámban, hogyha egy cégnek van egy kiváló ötlete, akkor biztos, hogy pénzhez fog jutni. Az innováció ösztönzéséről sokan beszéltek, <clears throat> de a kis és középvállalkozások nagyon nehezen kapcsolódnak a pénzügyi intézményekhez, és a kilábalásra kevés a lehetőségük akkor, hogyha a finanszírozási problémákkal küzdködnek. Többen kérdezték már a kollégák között, de megteszem én is, mit tehetünk annak érdekében, hogy a 2020-as stratégiát programot, amikor kidolgozzuk, akkor a KKV helyzetét és javítsuk. Kinek szól a kérdés? Hány joka parhaiten osaa vastata Aki kivel rá válaszolni. Novák Justin. Nem tudom értékelni a beruházási bank mindenféle politikáját ilyen téren. Azt gondolom, hogy a válság miatt fontos, hogy ezeket a pénzügyi szolgáltatásokat kifejleszék a KKV-k és a mikrovállalkozások számára is természetesen, és hogy ott igen, csak van még tennivalónk. Finn kollégája kérdésére válaszolhat. Um, Köszönöm szépen. Szerintem fontos kérdést vetett fel. Svédországban azt tapasztaljuk, hogy a kisvállalkozások egy harmada csökkentette a kutatást és fejlesztést, illetve ezeket a tevékenységeket a vállalaton belül. Nyilván ennek kellene a jövő versenyképességét megteremtenie, úgyhogy ez probléma azok a kis vállalkozások, amelyek már a kutatásra, fejlesztése koncentrálnak, megtalálták az utat a jövőjükhöz, és folytatják is az utat. De elképzelhető, hogy fantasztikus ötletek rejlenek itt ezeknél a cégeknél. Hogy politikai szinten hogyan kezeljük ezt, hát ez nagyon nehéz ügy, mert hogyan lehet különbséget tenni a jó és a rossz ötletek között? A különböző beruházók különbözőképpen értékelnek különböző ötleteket, és lehet, hogy több helyről is kellene forrásokat biztosítani, nem csak a kormánynak. Úgyhogy talán itt volna még tanulni valónk Európában. Köszönöm szépen a három előadónak is köszönöm, hogy eljöttek és én nyíltam beszéltek, megválaszoltak a kérdéseinkre. Eh, most a három következő adójon majd még egyszer köszönjük meg az első panel résztvevőjének a munkájukat. So, liebe Kollegen, wir machen... Kedves kollégák, folytassuk második panelünkkel. Az egyetlen, egyetlen politikai döntések lehetőségéről szól azokat a problémákat orvoslandó, amelyekről az első körben tárgyaltunk. Üdvözlöm három résztvevőnket, akiket be is mutatok, a szívüket megtalálják a dossziéban, úgy csak röviden mutatom be őket. Örömmel látom, itt is van egy hölgy, Reinhard Fögelers gyakran bírálnak bennünket arra, hogy nincs hölgy a pódiumon. Most, egy kettőt hívtunk meg, azzal most plusz pontot szereztünk. Reinhard Fögelers, aki a Lőven Egyetemen tanít, illetve a aztán Gerhard Hümer, aki egy európai a KKV-k képviseletének egyik szövetségénél dolgozik adópolitikával többek között, illetve Jorgos Janidis, aki a politológia és nemközi tudományok tanszéken, ösztöndíjas Cambridge-ben. Köszönöm, hogy eljöttek. A professzor asszony kapja meg először a szót. Köszönöm, hogy meghívtak. Témám négy fő témát bontanak ki. Egyrészt a KKV-k szerepe a krízis válság utáni időszakban a növekedés elősegítésében, különösen a, az innovatív KKV-k ezenbeli szerepéről szólnék. Aztán szólnék arra, hogy a KKV-k növekedési potenciára milyen hatása van a válság. Harmadsorban szólnék arról, hogy a KKV-k struktúrális strukturális problémával kell szembenézenek az EU-ban. És a negyedik kérdés, hogy hogyan a kormányzati beavatkozás az EU-n belül miképpen tudja a KKV-k ilyen növekedés potenciáját elősegíteni. Ha felvetjük a kérdést, hogy KKV-k miért fontos elemei a válság utáni gazdasági növekedésnek? Ha a növekedés elégészét nézzük, látjuk, hogy ezek új cégekből, a legsikeresebb cégekből illetve a kevésbé hatékony cégek kilépéséből adódik a gazdasági növekedés. A kutatás azt mutatja, hogy a ki- és belépése vállalatoknak a piac, piacból, illetve a piacra a legfontosabb eleme a növekedésnek, és itt válik el egymástól a sikeres és a sikertelen gazdaságok pályája. A kkv tehát kulcsfontosságú szerepet játszanak a kutatás szerint. És a KKV-k a adják a belépő és a piacra kilépő vállalatok többségét. A, a kísérletezés, az új megközelítések, innovatív alkalmazások a KKV-kre legjellemzőbb sajátságok. Tehát a fiatal innovatív cégek nagyon nagy szerepet játszanak a gazdaság növekedésben. Ha vannak erőteljes kilépési korlátok, akkor ugye belépési korlátok is mérhetőek, tehát nagyon drága egy vállalat alapítása, ezért lehet, lehet egy ilyen korlát. Ezek, tehát, az, tehát ezek lehetnek azok a közvetlen hozzájárulások, amelyekben a KKV-k erősítik a gazdaság újraindulását. De vannak közvetett hatások is. Innovatívabb ö, viselkedések kényszeríthetik a belépő KKV-k a nagyvál, piacon levő nagyvállalatokat is tehát ösztönzőket ki, hoznak létre a KKV-k, létükkel eleve a nagyvállalatokra. Tehát ez jelent egy közvetlen és egy közvetett hatást is a gazdasági növekedésre ennek. A, ebből az is belátható, hogy a KKV-k nem tudják eljátszani ezen szerepüket, annak bizony súlyos hatásai vannak a válság utáni gazdaság teljesítő képességére. Lássuk, mi akadályozhatja a KKV-k ezen potenciálnak kifejlesztését. Ez lehet a hitelhozzáférés nehézsége, különösen a fiatal, radikális, innovatív vállalatok, illetve vállalkozók hitelhez jutása kulcsfontosságú, hiszen ezek tudják leginkább beinteni a gazdaságok növekedését. A következő érvem az, hogy a jelenlegi válságban a kkv növekedése is negatív. A, a vállalkozási lehetőségek különösen az innovatív vállalkozás fontos az egész üzleti ciklus szempontjából. Két évvel előbb járnak az innovatív vállalkozók, mint a piac többi része. Tehát az innovatív vállalkozás szerepe nagyon fontos. A külső finanszírozáshoz való hozzáférés és a kockázati profilok mérése, de a hitelkockázatok is szerepet játszanak is. Tehát a magas kockázat, magas ö, ö, csőd ö, lehetőség is ide tartozik, mindez hitelhozáférési nehézséget jelent, és ez kettős ö, súly a KKV-k vállán. Következő kérdésemmel foglalkozni szeretnék, az az, hogy mennyiben specifikusan Európai Uniós probléma a KKV-k ilyen válság utáni pozitív hatásának a, a korlátozása. Az EU-ban nem az a gond, hogy ne lenne elég KKV, erről már beleget beszéltünk, van elég KKV, nem a számmalka van a baj, hanem a növekedés elősegítő szerepük eljátszása a probléma az EU-ban, ahogy a számadatok is mutatják, és nagyon gyorsan fogok beszélni itt, nem akarok a résztekről szólni, tehát azt mutatja a számadatok sora, hogy ez a gazdaság elősegítés, az exit meg az entry stratégiák révén különösen az ICT érzékeny ágazatokban érthető, ez kapcsolódik ahhoz a tényhez, hogy hiányoznak itt a fiatal innovatív vállalkozók az előbb említett okoknál fogva. Már itt is vagyunk. A következő diánál. Tehát az EU-ban nem eléggé játszák el a KKV-k ezt a gazdaság ösztönző szerepet. A nagy növekedésű, magas innovatív mutatókkal rendelkező vállalatok hiánya miatt. A gazdasági elemzés azt vizsgálta, hogy mi az oka mindennek. A magasabb nettó növekedés, a piaci az, a, a kevéssé hatékony vállalatok védelme is odahat, hogy nem szorulnak ki ezek a piacról, ez pedig az exit szint magasságát korlátot jelenti, és a munkavállaló és egyéb piacok szabályozása is ide. Ha az alacsonyabb eh, KKV innovációs profilt vizsgáljuk, annak is egy kevéssé fejlett innovatív rendszer áll a hátterében a vonatkozó szabályok van is látható ez, tehát KKV-k számára különös elmondható, hogy nem tudják eljátszani rájukló szerepet a rendszerben. A pénzügyi piac is jelez korlázatokat, nincs elég kockázati hitel a piacon, egy olyan IPR rezsim is működik, amely sokkal költségesebb az EU-ban, mint máshol ez problémát jelentett a KKV-k számára, és jobban megkötik a KKV-ket az előírások és a szabályok is, mint esetleg harmadik országokban. Elmondtam tehát gyorsan, hogy a KKV-k mennyire fontosak és miért fontosak, különösen a fiatal innovatív vállalkozók szerepének fontosságáról szóltam, és arról is szóltam, hogy az EU-ban ez már probléma volt a válság előtt is, valószínűleg még erősebb lesz majd a válság hatásainak betudhatóan. Következő kérdésen foglalkozunk kell, hogy a kormányok milyen szerepet tudnak játszani intervenció révén, és hogyan. Elmondható, hogy ez a gazdaság elemzés arra utal, hogy még mindig nem igazán látjuk be azt, hogy mi működik és mi nem működik eszközként. Azonban elmondható talán, hogy mit kéne és mit nem szabad megtennünk. Általában tehát a, a piac működési zavarait kezelni kell, hogy mit nem szabad tennünk, tehát szakpolitikusként nem szabad, nagyon óvatosak kell legyünk, ez ott, hogy a, a, a beteg vállalatokat, vagy a rosszul működő ágazatokat segítsük, életben tartsuk. Mert hogyha nem segítjük ezeket kilépni a, a piacról, akkor nem tudnak belépni a friss új vállalatok a piacra ezek helyett. A második dolog, amit el kell kerülnünk, a kkv szempontjából a protekció, most nem szabad megvédenünk őket a piac hatásaitól. Nem szabad konkrét jogszabályban megkötött belépési korlátokat emelni a kkv kel és nem szabad túl sok adhok megoldást alkalmazni kézi vezérléssel, azaz nem szabad ezek a negatív oldalak. Pozitív oldalon pedig, hogy mi az, amit ajánlott tennünk. Először is helyre kell tennünk, újra kell a pénzügyi fiacok rendes működését, azaz biztosítani kell azt, hogy a pénzügyi ágazat versenyképes hiteleket tudjon adni fenntartható kockázatok mellett. Ugyanakkor már látható, hogy a válság előtt is gondot jelentett ez, és hosszú távú szakpolitikai kihatásokkal is foglalkozni kell. A keretfeltételeket kell javítani az innováció és a növekedés szempontjából a KKV-k számára. A keretfeltételek azt jelentik, hogy sokkal hatékonyabb piaci működésre van szükség, integráltabb, versenyképesebb piacra, a csőd törvényeket is úgy kell alakítani, hogy gyorsabb és olcsóbb módon lehessen kilépni a piacról, a pénzügyi piacokat is integrálni kell, különösen a kockázati tőkét kell bevonni a piacra, javítani kell az európai IPR rendszert, és az adminisztratív terheket is csökkenteni kell a KKV-k vállám. Mindezen túl, ez egy általános szakpolitika, recept lehet, nem csak a KKV-kre vonatkozóan persze. Kérdés, hogy kell-e KKV specifikus politikai eszközöket bevezetni? Szerintem igen. Érdemes célzott KKV-kre kihegyezett szakpolitikai eszközöket megfogalmazni, Ez a szakpolitika azonban figyelem különféle KKV alcsoportok között kell különbséget tegyen, mert minden alcsoportnak más és más igényei lehetnek, és más korlátokkal kell szembenézem. Például a mikrovállalatoknak a mikrofinanszírozás lehet megoldás, és itt van nagyon innovatív fiatal vállalatoknak fontos, hogy, hogy hiteleszközökhöz jussanak. Tehát nagyon sokféle KKV kategória működik, és ehhez kell testre szabott megoldásokat kínálni. Futok ki időből, úgyhogy még gyorsabban mondom. A fiatal innovátorok számára kell tehát megfelelő eszközöket találnunk, hiszen kulcsfontosságú a szerepük, hogy az előbb már bebizonyítottam az elemzésemben. A konkrét innovációs elemek ezen alcsoport számára mik lehetnek? Először is látnunk kell, hogy olyan ökorendszerbe kell illeszkedjenek, ezek a fiatal vállalkozók, amely, amely rendszer működik. Minden szakpolitika az általános innovatív és növekedési keretfeltételeknek kell megfeleljen. Ezen belül azonban konkrét politikák, politikai eszközökre van szükség, amelyek azon konkrét hátrányokat kezelik, amelyekkel szembe kell néznek a fiatal innovatív vállalkozók a pénzügyi és hitelkorlátok voltak nagyon fontosak, ahogy említettem ezen vállalatok számára. Konkrét politikára van tehát szükség, amelyek a pénzügyi korlátokat orvosolják vagy kezelik ezen konkrét KKV csoport szempontjából. Olyan támogatási programok gondolok itt, amelyeket pontosan arra szabtak, hogy ezen innovatív projektek elve magasabb kockázatát egyenlítsék ki. Brüsszelben egy szakpolitikai ajánlást, konkrét ajánlást dolgoztunk ki, arra vonatkozóan, hogyan lehet ilyen fiatal, innovatív vállalatokat segíteni. Az IPR védelem szempontjából is látunk kell, hogy a radikális, innovatív vállalkozók számára nagyon fontos ez, hogy a, a, olyan ö, szellemi tulajdonvédelmi rendszer működjön, amely az ő találmányaikat, újításaikat konkrétan levédi. lenne konkrét szakpolitikai ajánlásom, és időm nincsen erre, hogy ezt elmondjam, úgyhogy most az utolsó diámat venném elő. A legtöbb KKV-ra szabott politika tagállami szinten kell, hogy megvalósuljon. Ezen túl azonban az EU-nak is van szerepe szakpolitikai téren. A belső piac tudnék rendkívül fontos, ez nem csak a termékek, hanem a pénzügyi termékek piacában is nagyon fontos az integráció, az állami támogatások és a verseny, versenypolitika is, ennek is van közösségi vetülete és a keretfeltételek, valamint a konkrét támogatások területében, valamint a piacok monitoringjában és a szakpolitikák figyelembe kísérésében is szerepe lehet a közösségnek, a legjobb gyakorlatok cseréjét segítheti elő a közösségi szint. Köszönöm, Hümer a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy a válság KKB specifikus hatásairól szólhassak angolra váltanék, talán mindenki számára érthetőbb. Hölgyeim és uraim, az innovatív cégekről beszéltünk, amelyek nagyon fontosak a jövőbeni növekedés szempontjából is. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy 99, akárhány százaléka a KKV-knak soha nem lesz igazán innovatív, de mégis nem csak foglalkoztatási, hanem non-innovatív szempontból is fontosak. Az OECD eh, definíció alapján gondolom én ezt. Mindenki számára világos kell, hogy legyen, hogy a KKV-k egyre kevesebb megrendelést kapnak, és így megisszák ők is a válság levét, mint minden gazdasági ágazatban. <clears throat> Itt is eh, növekedett a munkanélküliség, hiszen csökkent a kereslet, a fogyasztás, ezért fontos kérdés az, hogy 2010 során hogyan alakul a helyzet a kkv szempontjából. Ma nagyon röviden szeretnék arról szólni, hogy milyen szakpolitikai területek azok, amelyek összefüggnek az európai szakpolitikákkal, mert a direkt intézkedések legnagyobb része, ahogy azt ma már hallottuk, összefüggnek a nemzeti és regionális kormányzatokkal, de van jó, jó néhány olyan elem is, amely európai szinten történik, az Európai Parlamentben, Európai Bizottságban hozott döntések, és fontos szerepet játszanak a kis és középvállalkozások fejlődése szempontjából. A pénzhez, finanszírozáshoz, tőkéhez, hitelhez, kölcsönhöz való hozzáférés az első. A második a meg, az állami megrendelések, a harmadik pedig a jövőbeni növekedés. Persze a <clears throat> kölcsönökhöz, hitelhez, tőkéhez való hozzáférés nehéz a kkv számára. A bankok az első időszakban nehezen tudták refinanszírozni a KKV hiteleket a pénzügyi piacok likviditási problémái miatt. Most már, hogy elég tők áll rendelkezésre a piacokon, meg tudják hosszabbítani ezeket a hiteleket. A kockázati prémiumok csökkennek, a 90-es évek átlagához kezdenek közelíteni. Ugyanakkor középtávon a legfontosabb probléma a KKV finanszírozása szempontjából az lehet, hogy attól tartunk, hogyha újra beindul gazdasági növekedés, nehéz lesz a növekedési folyamatokat finanszírozni, mert azt látjuk, hogy a bankok egyre kevésbé hajlandóak vagy képesek a kockázatos projekteket finanszírozni. Legyen ez innováció, cégalapítás, vagy bármiféle kockázatosabb tranzakció, megfelelő pénzügyi eszközök nem állnak rendelkezésre, ezért együtt <clears throat> az el, a leendő programok keretében azon kell elgondolkodnunk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a KKV-k számára megfelelő finanszírozási programokat alakítsunk ki, tőkefinanszírozási problémákat. Ez nem könnyű, mert nem elég azt mondani, hogy több pénzt kell a rendszerbe valahogy csatornázni. Nem tudjuk, hogy a magántőke alapok, bármilyennek is legyenek, 2 millió euró alatt állami támogatás nélkül a kis újukat sem mozdítják. Ez az, ahol valamilyen megoldást kell találni, ez az igazi kihívás de a hetedik kutatási és fejlesztési program szempontjából is ez lesz a nagy kihívás. A másik, hogy új pénzpiaci szabályozásokat kell bevezetni. Szükség van arra, <clears throat> hogy stabilizáljuk, jobban stabilizáljuk a piacot, és ez nem a KKV finanszírozás kárára kell, hogy történjen, hiszen nem a KKV-k okozták az igazi kockázatot, nem ők okozták a válságot, ezért lehet, hogy más ágazatokban fontos a magasabb tőke követelmény, de nem a kávéknál. Hiszen például a tarkalék szövetkezetek sokkal jobb eh, van, kezelik általában a kis és középvállalkozások <clears throat> finanszírozását, mint a nagy kereskedelmi bankok. Az új banki szabályozás, fontos, hogy ezeket a takarékszövetkezeteket, illetve az által biztosított finanszírozást semmiképpen se veszélyeztesse. A második elem a program, programokat érinti általánosságban. Jelenleg azt láthatjuk, hogy egyre több tagállam hezitál, és a kivonulási stratégiáját még nem hajlandó végrehajtani fontos, roppant fontos, hogy legalább a cégek tudják előre, hogy hogyan fog működni jövőre vagy két év múlva ez a e, kivonulási stratégia, tehát amikor az állam ebből a gazdasági fellendülési programból e, kivonul, hátrébb lép, e, újra a gazdaságtól eltávolodik, azok a nagy nemzeti cégek, amelyeket egy-egy országgal azonosítunk, ezek vajon meddig kapják majd a támogatásokat, az Európai Bizottság tanulmányai eh, azt mutatják, hogy minél inkább a régi eh, struktúrákon belül költjük el ezeket a pénzeket, annál kevésbé várható jelentős fellendülés, illetve növekedés. Inkább, sokkal inkább a magán eh, keresletet, fogyasztást kell valahogy ösztönözni, és nem közvetlen állami ruházásokkal, megrendelésekkel kell a gazdaságot újra a növekedési pályára állítani. A 2020-as új stratégiával kapcsolatban annyit mondhatok, hogy amikor először olvastuk, akkor megdöbbenve láttuk, hogy az Európai Bizottság egész dokumentumában egyetlen egy sor, sor sem szól arról, hogy a szabályozók hogyan rendelkeznek majd eh, megfelelő kapacitással és képességgel eh, arra, hogy valahogy a piacot eh, kontrollálják. Hogyha nincsenek ilyen erős szabályozó testületek, felügyeletek, akkor akkor láthatjuk, hogy egyszerűen nem fog működni a, a piac. Az adófizetőknek a jövőben és a KKV a munkáltatók mellett Európa főadófizetői egyre kevésbé hajlandóak az adó forintjukkal finanszírozni az államot, ha nem látják, hogy ezt hatékonyan költi el az állam. Vannak olyan országok Európában, ahol magasabb az, a, az adó szintje, mint eh, más országokban, azonban eh, az adózási hajlam is eh, magasabb. Most nem akarok konkrét országnevekkel dobálozni, pontosan tudják, hogy melyekről beszélek. Úgy vélem, hogy a globalizáció, az idősödő lakosság, a növekedő átlag életkor és most a válság egyre nagyobb nyomást gyakorol majd az állami költségvetésre, a fogyasztók, adózók pedig nem fogják azt elfogadni, hogy újra finanszír, hogy állami pénzből finanszírozzanak ennyi mindent, hogyha azt nem hatékonyan teszik végezetül, és ezt itt kell elmondanom. A Think Small First, azaz gondolkodjunk kicsiben elv, és a Small Business Act, amely már többször e, elhangzott, Ebben ezek jók és fontosak, de a konzultáció, a hatástanulmányok, e- eredményei eddig e, nem kézzelfoghatóak. Az európai intézményeknek kell élen járni, és tettekkel példát mutatni, hogy ezeket az elveket e, tiszteletben tartják, kicsiben gondolkodnak, és a kkv nem feledkeznek meg. Azt hiszem, hogy én vagyok ma az egyetlen, aki tiszteletben tartja a hozzászólási idejét hogyha többet kívánnak erről látni, hallani, olvasni, akkor egy 20 oldalas dokumentumot is találnak ezen a hiperlinken ugróponton, amely olvasható ezen a dián. Ma ennyit szeretem volna elmondani. Köszönöm, Hümer úr. Megyünk tovább, következő adunk. Fantasztite, ne έπρεπε να διαμορφώσετε Köszönöm szépen. Képzeljék el, hogy önöknek kellene valamilyen foglalkoztatásügyi politikát kialakítaniuk, és utána nem tudják megmondani, hogy hány munkahelyet hoztak létre. Hát ez, pontosan ez történik a KKV-k keretén belül. Az egyik legjellemzőbb probléma nem más, mint a statisztikai adatok hiánya. Persze más és más a helyzet országonként. Vannak olyanok, ahol elég sok adat áll rendelkezésre, másokban szinte semmi. Minden esetre nyilván valamilyen ö, technikai jellegű problémáról van csak szó, de rendkívül fontosról. Ugyanis pontos statisztikai alapokat kell kialakítanunk, ami a vállalatok demográfiáját illeti. Én a kisvállalkozó szociális védelméről szeretnék beszélni. A legtöbb országban például egy elbocsátott munkavállaló esetében van valamilyen védelem, de nem föltétlenül a vállalat vezetők számára, például ha egy családi vállalkozás vezetéjéről van szó, akit, aki egyszer csak az utcán találja magát. Nyilván nem ugyanaz a probléma merül fel egy munkavállaló, illetve egy vállalatvezető esetében, ha elveszítik a munkájukat. Ugyanakkor fontos kérdésről van szó, hiszen szociális védelemre, védelemre mindenképpen szükség van, hogy a jövő modellje felé ö, haladjunk. Gyakorta egy személyes vállalkozásokról kell beszélnünk, vagy nagyon kicsikről, és ezek esetében ez a szociális védelem gyakorlatilag nem létezik. Úgyhogy itt tennünk kell valamit. Az ezen területen kompetens szervezeteknek fel kellene lépniük, sőt, még az államnak is, és itt némi provokációra lenne szükség, hogy válság idején a KKV-knak nem csak konkurenciában, hanem szolidaritásban is ö, gondolkodniuk kell. 99%-a a vállalkozásoknak ugye KKV, és ez nyilván őket is sújtani fogja. Ez makrogazdasági ö, síkra helyezi a problematikát, és ami a jövőt illeti, a legközvetlenebb probléma, amivel szembe találják magukat a KKV-k a finanszírozás, a hitelhez való hozzáférés válságos időkben. De ez messze nem az egyetlen probléma. Az OSCD közelmúltban készült tanulmányában kimutatta, hogy kettős ö, problematikával kellett szembenézni a KKV-knak. Először is a finanszírozás hiánya, a hitel ö, hiánya, illetve szolgáltatásaik iránti igény csökken, csökkenése. Már a válság előtt is ezzel kellett szembenézniük. Az Euróbarométer 2007-ben 17 ezer vállalati mintá alapján az Európai Unióban felmérte a hitelhez való hozzáférést, és ez csak a hatodik helyen volt a vállalatok 21%-ák esetében. 46%-a a vállalatoknak a vásárlóerő visszaesésére panaszkodott vásárlóik körében. A több mint 250 munkavállalót foglalkoztató vállalatok esetében csak a vállalatok 29%-a panaszkodott erről. minél inkább a belső piac felé irányulnak az a vállalatok, annál inkább el kell, hogy szenvedjék ezt a problémát a vásárló erő visszaesését. Tehát gazdaságpolitikánkat felül kell vizsgálnunk. Az Európai Parlament többször is hangsúlyozta, hogy olyan monetáris, költségvet, monetáris és költségvetési politikára van szükség, amelyek logikusan kapcsolódnak egymáshoz. Az aktív lakosságnak csak 70%-át alkalmazzuk, és 10%-os a munkanélküliség. Úgyhogy megfelelő politikát kell folytatni, amely megfelelő eszközökkel rendelkezik. Egy olyan kötvény is felmerült, mint lehetőség, hogy ezt fina, amelyvel finanszírozni lehetne ezt, illetve a köcs, kö, közösségi költségvetés mobilitásával is hozzá lehetne járulni ehhez. Köszönöm az előadók előadásait, most a kérdéseket ügyítem meg a teret. Először a konzervatívok kezdik a sort. Benzen és ott már. Ott már kezdelte, aztán Benson képviselőtársam tehet föl kérdést. Elnök úr, köszönöm. Én a következőt kérdezném. Szerintem a néppárt, a néppártot szeretném a a frakcióként neveznék. Én tudnék inkább ahhoz a térhez, térfőhez tartozom. Most pedig a kérdésről hadd szóljak. Első kérdésem, milyen potenciál rejt a szolgáltatások szabadsága az Európai Unióban? Az egyre a leggyorsabban növekvő ágazatban, azaz a foglalkozt, a, a, szolgáltatási cégekben. Vajon a szolgáltatási irányelv elégséges-e fejlődés szempontjából, hol vannak a korlátai, illetve hol nem hajtják végre megfelelően. Második kérdésem, mindenki az innovációról beszél. Hogyan mérik önök? Eurómer asszony, és általában a gazdaságtudomány az innovációt. Hogyan értékelhető a vállalatok innovatív eleme? Van-e egy olyan rasterhálózat, amelyben mérhető ez az Európai Unióban. A harmadik kérdésem pedig, hogyan lehet egy benchmark mércét megállapítani? Az önök ideális helyzetében, ideálisan tétrezett helyzetben a finanszírozás, innováció, a bürokratikus terhek csökkentése tekintetében mi van az ideális megoldás a növekedés előségetési szempontjából. Hol van az a katalógus, amely a benchmark mércéket tartalmazza ezen konkrét kérdésekben? Lehetne esetleg a bankcsomaghoz hasonlóan a versenyképesség tekintetében a KKV-k csomagját végrehajtani? Hogyan lehetne támogatni az innovációt? Hogyan lehet a jövőbeli beruházásokat megkülönböztetni az állami támogatásoktól? Ez volna a kérdésem mind a hármunkhoz, a lehet legjobb tudások szerint válaszolják meg ezeket. Elnök, azt javasolnám, hogy Gerhard Ümer válaszoljon az első kérdésre gyakorlat alapján, az innovatív szélre vonatkozó kérdés pedig a professzorokhoz, a Falgers asszonyhoz, illetve a harmadik kérdés Cambridge-i ifjú kollégánkhoz lehetne intézni, és akkor ebben a sorban lehetne, sorrendben lehetne válaszolni is. Dienstleistungsricht. A szolgáltatási irányelv az év végére kell teljes mértékben végrehajtani, bevezetni. Jó tudjuk, hogy néhány tagállam nem ott tart ezzel, ahol tartania kellene. Így aztán nagyon nehéz elmondani már most, hogy mi működik és mi nem működik. Nincs akkor, hogy tapasztalat a, a támogatási rendszerek ö, végrehajtását illetően. Ami látható, az persze és ezt a vita során hallottuk, hogy tagállami szempontból a szolgáltatások szabadsága egyfajta fenyegetést is jelent. A francia példát hallottuk, tehát a szomszédoktól való félelem, és nem csak a globalizáció ellenlépéseket irányozni ezzel, hanem a szomszédok elleni, vagy azoktól való félelem alapjának az EU-n belül is a különféle kvalifikációs sztenderdek révén és egyéb módokon lehet törekedni arra, hogy a szolgáltatási piacát végig egy-egy tagállam. Szerintem a tapasztalat alapján kell észszerűen megvizsgálni, hogy elégséges volt-e, vagy nem volt elégséges mindaz, ami a szolgáltás irányelvben állt a szolgáltatási cégek fejlődése szempontjából. Az innovációra vonatkozó kérdés. Hogyan lehet mérni az innovációt? Nos, az innovációnak különböző fajtái léteznek. Van a radikális áttörésszerű innováció, amely a kis cégekre inkább jellemző lehet, de van az innovációknak egy olyan fajta, amely kevésbé drasztikus, de legalább ugyanannyira fontos a gazdasági növekedés szempontjából. ez az innováció más típusa. Amikor az innovációt megpróbáljuk mérni, összehasonlítani, akkor el kell a különböző típusait választani egymástól, és meg kell azt vizsgálni, hogy ezek között milyen összefüggések tapasztalhatóak. Nagyon fontos, hogy uniós benchmarkok is létezzenek, főként a valóban eh, szenzáció menő, áttörésszerű, radikális innovációra, újításokra vonatkozóan. Az irányos politikák tekintetében van-e tapasztalatunk, bizonyítékunk arra, hogy mi működik, mi nem. A háttérjelentés, amelyen dolgozom, remélhetőleg majd utal arra, hogy mi működik és mi nem. A szakpolitikai eszközöket nem értékeljük elég gyakran. De voltak olyan példák, amelyeket elemeztünk, és amelyek alapján levonhatunk bizonyos következtetéseket. A szakpolitikák akkor lehetnek működőképesek, hogyha tudjuk, hogy mi a célunk, mit akarunk elérni. Például a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása azt hiszem egy elég világosan megfogalmazott cél lehet. Thank you. Benchmark. Van valami hozzáfűzni valója? ζητήματα της διοικητικής απλούστευσης νομίζω ότι η πιο... Köszönöm szépen. Adminisztrációs egyszerűsítés például. Az egypultos rendszer például a vállalat számára a legegyszerűbb példa. A tapasztalatok azt mutatják, hogy abban az esetben, ha sikerül csoportosítani a különböző szolgáltatásokat, a különböző területeket, a bürokrácia terén, amelyek a vállalatoknak meg kell birkózniuk, ez óriási mértékben csökkenti a terheket, amelyek a vállalatokra nehezednek. Nyilvánvaló az Európai Unióban országonként változó a helyzet. De általánosságban meg kell próbálni segíteni a KKV-knak, és elérni azt, hogy több tőkével rendelkezhessenek, ugyanis egyébként egyszerűen képtelenek megbírkozni ezzel a válsággal. Vannak olyan dolgok például, amelyekre nem figyelünk oda, vagy nem tudunk ezekről. Például Görögországban, Görögországban a vállalatok 50%-a próbál saját tőkével boldogulni, és nem fordul a bankokhoz. Tehát minden olyan intézkedés, amely lehetővé teszi a vállalatok számára a tőke mobilizációt, erre az eredményre vezethet, és hasznos lehet. Bence. Tehát Benson és Pervan sejtnek föl kérdéseket. Először Benson. Under den første del af høringen i dag hørte vi om, hvilken øh, effekt af krisen har haft på... Köszönöm. Az első részben hallhatunk arról, hogy milyen hatással van volt a válság a kis és középvállalkozásoknak. Második részben arról kell beszélnünk, hogy mit tehetünk, egy valami világossá vált számomra, az, hogy a finanszírozás mekkora probléma is a kis és középvállalkozások számára Európában, <clears throat> és pénzhez, tőkéhez, videhez, kölcsönhöz való hozzáférés azt jelenti, hogy pénzhez jutnak, amikor új termékkel állnak elő, vagy növekedni akarnak, vagy gazdasági üzleti terveik eh, vannak, de hát hogyan tudjuk ezt megoldani mi politikusok. Van egy késedelmes fizetésekre vonatkozó irányelvünk, amely kimondja, hogy vannak bizonyos szabályok, amelyek megmondják, hogy milyen időn belül kell rendezni a tartozásokat. Hogyha valaki a fizetési határidőket nem tartja, akkor egyértelmű, egyértelmű büntetések, szankciók alkalmazandók. Szerintem ez ezek a szankciók alkalmazandók a nagy cégekre, nem csak az állami megrendelőkre. Jó lenne, hogyha nagyobb nyomást tudnánk gyakorolni ezekre a nagy cégekre is, amelyek kihasználják a monopól a kis cégekkel szemben. Euh, Köszönöm, elnök úr! Rendkívül fontos dolgot hallottunk. A spanyol elnökség kezdeményezésével kapcsolatban amely a vita megnyitásaként, de hát majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a helyzet Spanyolországon belül, és hogy aztán majd mit tehetünk európai szinten. Tehát a kérdés az, hogy az európai vállalkozó, a kisvállalkozó hogyan tud szembenézni a csőddel, a sebezhetőséggel. Nyilván talán hasznos lenne közösen elgondolkodni a megoldáson. Két megjegyzésem lenne. Az első. Mindenki egyetért azzal, hogy a kisvállalkozásoké a kockázat, ők viszont ugyanakkor az új munkahelyek megteremtői is. De ami mindenképpen fontos a jövőre nézve, hogy a képzés terén javítsuk a helyzetet. Gyakorta, amikor felvetjük ezt a kérdést a KKV-kkal szemben, akkor azt mondják, hogy hát nálunk a kötelezettség a képzésre, de mit csinálunk, ha elmegy a nálunk dolgozó? Azt hiszem, hogy ha hálózatot alkotnának a KKV-k, ez bizonyos rugalmasságot tenne lehetővé, és segítünk, legyünk kreatívak is ezen a téren mivel a KKV-k élettartalma nem nagyon nagy, kellene segíteni nekik. Ami a finanszírozást illeti. Elég részletesen megvizsgálták azt, hogy mit kellene javítani? Mert az Európai Unión belül a Bázel 2 keretén belül arról beszéltünk, és olyan állásfoglalást hoztunk, hogy nyilvánosan meg kell indokolniuk a bankoknak, amikor nem adnak hitelt a KKV-knak. Én mindig arra gondoltam, hogy rontja a vita esélyeit a banki helyzet, itt javítani való van, és segíteni kell a KKV-knak, hogy hozzáférhessenek a, pontosan a Bázel 2 keretén belül a finanszírozási lehetőséghez, ezt meg kell vizsgálnunk. Szeretne reflektálni? Good, but difficult questions to answer. Jó, de nehéz kérdések ezek. Both of them simultaneously. Uh, Egyszerre kívánok válaszolni mindkettőre. Akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a különböző eszközök, legyen az finanszírozás, hálózatépítés vagy oktatás, eh, KKV orientált kell, hogy legyen persze az ő igényeik, kívánságaik is eltérnek, kkv kkv változhat ez. Persze beszélhetünk arról, hogy átlag KKV-knak mire van szükségük, de még egyszer mondom, attól függ, hogy a növekedési pályán hol tart egy cég, mások lehetnek az igényei de bármilyen szakpolitikai eszközzel dolgozunk is, mindenképpen különbséget kell tenni KKV és KKV között is. finanszírozás esetén például, hogy fontos végig gondolni, hogy mennyire fontos a kockázatőke, a, a kezdőtőke, az indulótőke, illetve a sima banki kölcsön, illetve hogy mit tehetünk uniós szinten. Korregáim majd több bővebben szólhatnak a banki kölcsönökről, de főként az induló cégek számára a kockázati tőke piac fontos, hogy képes legyen ezeket a kockázatos induló projekteket. Ezt valóban csak uniós szinten tehetjük, ahol megvan a méret, a kritikus tömeg mindehez. E, helyi vagy nemzeti szinten sokszor nem megoldható ez, csak uniós szinten, szerintem. Um, first on late payment. Először is a késedelmes fizetésekkel kapcsolatban alapvető fontosságú lenne, hogy a B2B eh, business to business és a business to government eh, késedelmes fizetéseket ugyanúgy kezeljük, hiszen ugyanolyan nehéz és gyenge helyzetben vannak a kis cégek eh, az állami megrendelőkkel, mint a nagy megrendelőkkel szemben. Nem vagyunk túl optimisták ez ügyben. Nem tudom, hogy a vitának mi lesz a vége, mennyit fog ez segíteni. És nem vagyunk elégedettek eh, azzal, hogy a B2C problémával nem foglalkoznak. Vannak ugyanis olyan KKV-k, amelyek szolgáltatnak eh, például az építőiparban, a fogyasztók irányában is, és ugyanolyan problémáik vannak a késedelmes fizetéssel, Eh, ugyanúgy a fogyasztóktól, a háztartásoktól se vennünk azt, hogy időben fizessék ki a számláikat. Az oktatással kapcsolatban egyetértek azzal, hogy a kkv sajátos helyzetben vannak, eh, hiszen folyamatosan kell képezniük magukat, ugyanakkor nehezebben tudják azt megoldani, hogy valakit elküldjenek, eh, valakit nélkülözzenek, amíg képzésen vesz részt, és az egyfőre vetített, vagy, vagy átlag költség is jóval nagyobb számukra, mint a nagy cégeknél. Legjobban ott működik ez, ahol nem cég szinten, hanem ágazati szinten, vagy regionális szinten tudják a közös képzési programokat megoldani. Több eh, KKV számára egy egész ágazatban eh, mondjuk a kamarák, a szociális partnerek szervezésében, ezek sokkal jobb eredményekkel járnak, mint hogyha ezt teljesen piaci alapon próbálják megoldani. Végezetül csak nagyon röviden a finanszírozással kapcsolatban. Amit önök mondanak vagy javasolnak, az olyan, mintha arra köteleznénk a bankokat, hogy kölcsönt adjanak a KKV-knak. Ezt érzem ki a szavaiból. A bankok szabadon kell, hogy eldöntsék, hogy kinek adnak pénzt, és kinek nem. Mi pedig azt kérdezzük, hogy miért függünk Európában annyira a banki kölcsönöktől. Azért, mert a nemzeti adórendszer olyan, hogy kölcsönökből kell megoldani és itt ebből a finanszírozást. Hogyha a pénzügyi struktúrát a KKV-kre vonatkozóan eh, meg, kell, meg akarjuk változtatni, akkor magát az adá, adórendszert kell valahogy átdolgoznunk. Ναι, ένα σύντομο σχόλιο γιατί με κάλυψαν οι προηγούμενοι για τα κυριότερα ζητήματα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Köszönöm, nagyon rövid leszek, mert kollégáim már válaszoltak a kérdésekre. Azt hiszem, hogy kulturális mentalitásbeli probléma van a vállalkozások létrehozása vonatkozásában, legalábbis Görögországban. Nem nagyon akarnak együttműködni. Nyilván nincs egy megoldás, amit mindenkire rá lehet húzni, és talán az innovációnak is fontos szerepet kellene szánni. Ha például egy vállalkozás valamilyen szolgáltatást nyújt, segíteni kellene az üzleti tervének megalkotásában. Nyilván az adott szolgáltatásnak vagy vállalati egységnek tényleg segítenie kell tudnia a vállalkozást, hogy ebbe az irányba induljon el. Még akkor is, hogyha végül is a vállalat vezetői a döntés szava. Köszönöm. No, ezzel véget ért a kérdések köre, még Anna Jensen és Zimben képviselők még kérdezhetnek. Köszönöm. Tovább gondolkozva, nem, akkor én kérdeznék, köszönöm. Visszatérnék arra a témára, melyet már érintett az előttem szóló, azaz a tőke követelmények és szabályozás a bankok esetében. A kkv számára milyen haszonnal jár az, ha az új bankszabályozás megszületik, és új tőkekövetelményeket állapítanak meg. A valóságban, ha egy bank a mérlegét rendezni kényszerül, akkor egyszerűbb megszabadulni a kis hitelezőktől, a KKV-tól, mint sem a nagy ügyfelektől. Tehát azon a javaslat alapján, amely most az asztalon van, amely nagyon nagy érdeklődéssel követett mindenki, vajon ez a bankszabályozási ö, szabályozás tervezet nem a KKV kárára szolgálna-e? Az Obama féle javaslat, már a bankok szabályozását illetően, mintha valóban szintén a KKV kárát szolgálni, illetve az ő szempontból hátrányos következményekkel járna az ilyen módon történő bankszabályozás. Szó esett eurobondokról, eurokötvényekről és egyéb eszközökről, amelyek a KKV-k likviditását segíthetnék a kutatási keret programokról is szó esett. Mindenképpen fontos van egy európai befektetési alapot létrehozni, amely révén a finanszírozása egyszerűbbé válna ezen vállalati formáknak. Um, Köszönöm. A KKV-kat támogató hálózat ötletére építve az uniónak nem lenne érdemes egy holisztikusabb megközelítést alkalmazni, például az üzleti inkubátor klasztereket, nem inkubátorházakat, hanem inkubátor klasztereket alakítanának ki eh, az unión belül, például üzleti készségek, eh, üzleti tanácsadás, marketing, eh, ez a terület, ahol mástól, egymástól tanulhatnának a klasztereken belül. Az innovatív cégek lehetnek a recesszióból való kilábalás motorja, kutatás és fejlesztés ezért egyre inkább előtébe került. Amerika, India, Kína sem felejti el, hogy a kutatás és fejlesztés fontosságát. Jó lenne ezért, hogyha egy olyan formális struktúrát biztosítanánk, amely lehetővé tenné, hogy ezek a klaszterek valóban létrejöjjenek, és egymással kapcsolatban álljanak ezeken az aktív területeken. Köszönjük! Köszönöm szépen! Ülmer úr, egy rövid nyilatkozat. Senki sem tudja, hogy a Bázeli Bizottság pontosan mit javasolt, de az alapvető vonalak a következőek. Először is nem ellenzük azt, hogy legyenek bizonyos pufferek. A, lehet, hogy a, a KKV-knak kicsit többe kerül ez majd, amikor dübörög a gazdaság, de recesszióban milyen jól jöhet majd. A tőke kérdés. Alakítsuk úgy a tőkekövetelményeket, hogy az ne jelenjen meg, például a takarékszövetkezetek, takarékszövetkezetek esetében, és akkor valóban egy érdekelt piacot hoztunk létre. Egyes országokban a szabályozók lehetővé tették, hogy magas kockázatú, de hivatalosan AAA termékeket is 2 szabályozási tőkével hozzanak forgalomba. Semmi értelme annak, hogy a tőkekövetelményeket a KKV kölcsönökre növeljük, hiszen ez korábban se volt problémás. Három olyan javaslat ez, amely a, az új szabályozásban várhatóan megjelenik majd. So in terms of um, what should we do it? Mit tehetünk uniós szinten? Milyen programot milyen programba vonjuk be az Európai Beruházási Bankot. Nos, uniós szinten, ami hiányzik, az nem más, mint hogy a kutatás és fejlesztés valóban innovációba csapjon át, és piaci termékekben csúcsosodjon ki. Ehhez nagy hálózatokra van szükség, amelyekben a KKV-k főként az induló cégek nem játszanak fontosságú szerepet, azonban az innovációs projektek esetében e, közelebb állnak a piacokhoz, lehet, hogy ezek a nagy hálózatok nem lennének a leghatékonyabbak éppen ezért. <clears throat> ezért azt kell, hogy mondjam, hogy olyan eszközökre van szükség, amelyek az innovációra koncentrálnak, és nem mindig a hálózatok építésére, hanem egyes cégek projektjeire. Kérdés akkor az, hogy miért kell ezt európai szinten megtenni. Ugyanaz, mint az ERC, az Európai Kutatási Központ esetében a méretgazdaságosság európai szinten valóban hozzáadott érték, és a programok kiválasztásában is fontos lehet. Fontos az, hogyha ezek a cégek kiválasztásra kerülnek, akkor a pénzügyi piacon könnyebben juthatnak tőkéhez. Tehát konkrét programok támogatására is szükség van a nagy hálózatokon túl. A klaszterek kérdése, ezeket támogatni, finanszírozni kell-e érdemese? A kezdeti szakaszban igen, mindenképpen, de körültekintően kell kidolgozni a, ezt a politikát, hogy a magán e, piacon minél inkább e, versenyképesek legyenek ezek a klaszterek, minél nyitottabbak legyenek, hogy maga, a magánpiaci erők, eh, a privát szféra erői alakíthassák a klaszterekben szereplő cégeket. Köszönöm. A végén eh, egy szójátékkal élnék, amit már nehéz lefordítani, de ez világos, hogy egy mentalitásbeli váltásra van szükség a KKV kapcsán. Jó tudjuk, milyen súlya van mindennek a kérdésnek, és fontos, ugyanakkor mégis fontos, hogy tényleges lépéseket megtenni. Németországban azt mondják, ha egy nagyvállalat nehézségekbe ütközik, akkor én a szövetségi sas. Ugye a szövetségi sas a szövetségi kormányt képviseli. Ha viszont egy kisvállalat kerül bajba, akkor jön a, a csőd kesejű. Jön érte, nem a szövetségi sas. Úgyhogy ez a valóság, és itt bizony sok tennivalónk van. Nagyon sok gondolattal találkoztunk most, Köszönöm a második panel résztvevőinek a részvételt, és köszönöm a kérdéseket, meg a válaszokat. És általában részvételt mindenki részéről. Jövő héten találkozunk ismét, Strasbourgban, 9 órakor, 11-én a két tematikus dolgozatot fogjuk megbeszélni akkor.